Good afternoon, everybody. I think we'll make... Jó napot kívánok mindenkinek! Talán kezdjük el. Olyan nagyon sokan nem vagyunk, de hát nagyon nagy ez a terem, ahol ma vagyunk. Mindenkit látok, még azokat a képviselőket, és akik a terem végében helyezkedtek el. Uh, Commissioner Redding. Szeretném üdvözölni Redding alelnök asszonyt, Előtte elfogadhatjuk az alapirend tervezetet? Jó. Szeretném, szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy webstreaming van, tehát mindenki látható a webstreamingen. A januári ülésünk jegyzőkönyvét megtalálják a dossziéjukban. hogyha az ülés végéig nincsen semmi elevetés, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Fairly say it's going to be the highlight of this afternoon's meeting, uh, which is to warmly welcome. Nos, nagyon nagy öröm számomra, hogy Vivian Redding asszony itt van a körünkben, ő a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért, az uniós polgárságért felelős biztos, mióta életem ennek a szakbizottságnak az elnöke nagyon szorosan együtt működünk, de korábbi ja, keretében is nagyon sokat együttműködünk, amikor a belső piacért volt felelős, tehát nagyon jól ismerjük Vivian Redinget, úgy ismerjük, vagy arról ismerjük, hogy nagyon odafigyel a parlament véleményére, kiváló az együttműködést. Múlt héten a frakció koordinátoraival munkaebéden vett részt, és ez mindenképpen nagyon fontos a jövőbeli stratégia szempontjából, és erről ma is hallunk majd. Redding asszony, arra kérem, hogy tartsa meg bemutatóját a jövőbeli munkaprogramjával kapcsolatban. A strukturált párbeszédünk keretén belül kerül erre a bemutatóra sor egyébként. Nagy érdeklődéssel hallgatom azt, hogy milyen projektjei vannak Reding asszonynak a fogyasztói fogyasztói jogszabályok, fogyasztóvédelmi jogszabályokra vonatkozóan. Ezeket a kérdéseket természetesen mi is nyomon követjük a bizottsággal együtt, és az új parlamenti ciklusig 2014-ig. Sokinok már nincs, de addig is ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Ez az egyik legfőbb érdeklődési területünk. Nem szaporítom tovább a szót. Reding asszonynak adom át a szót. Kérem, hogy tartsa meg expozéját, utána pedig kérdéseket lehet fölteni. Már van egy hozzászólónk, egy kérdésünk, de egyébként pedig nyitott a hozzászólók listája, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt <clears throat> képviselő, köszönöm, hogy meghívtak. Egyből a közepébe csapok. Az önök bizottsága nagy jelentőséget tulajdonít a fogyasztóvédelemnek és a fogyasztóvédelmi jogalkotásnak. Tavaly év májusában önök is tudják, hogy a bizottság ambiciózus időtervet fogadott el a fogyasztóvédelmi politika ügyében 2020-ig. Megszületett az úgynevezett Consumer Agenda, és a 2011-es jelentésüket is figyelembe vettük, sőt ez volt az egyik alapja a jogalkotási munkának. Most az a kérdés, hogy hova tovább? Hogy a fogyasztók informált döntéseket hozhassanak a gyártók versenye igazságos legyen, ehhez a bizottságnak jól be kell lőnie a saját szerepét. Nekünk ugye eleve a fogyasztóvédelmi jogok érvényesítése a fő feladatunk. Csak ha a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat, akkor, EU szerte, akkor és csak akkor, hogyha a tisztességes piaci szereplők látják, hogy a tisztességteleneket büntetjük, akkor várható, hogy integrálódik a fogyasztóvédelem. Ez különösen érvényes most a digitális forradalom kapcsán a digitális internetes szolgáltatásokra, amely ugye felgyorsította a kereskedést, de a nem tisztességes kereskedőket is persze ez új lehetőségekkel látja el. Hamarosan március 18-19-én lesz egy fogyasztóvédelmi csúcs, és kíváncsi vagyok, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek hogy látják, hogyan lehetne javítani a jelenlegi szabályozást. A fogyasztóvédelmi jogokról szóló irányelvről. Az megszületett, most már a végrehajtási fázisban vagyunk. Ez azért fontos, mert ez az irányelv sokkal több jogot ruház a fogyasztókra, például a 14 napos visszavonási jogot, a betiltását a túlzott hitelkártya kerettúllépésnek a tilalmát, és azt is, hogy ezen szabályoknak a végrehajtása is most szigorodik. A bizottság megpróbál iránymutatást adni, amennyiben szükségesnek látszik, tagállamok részéről, arra vonatkozóan, hogy nem csak arra, hogy hogyan kell átültetni a joganyagot, hanem hogy szerintünk hogyan lehet ezt leghatékonyabban végrehajtani. És persze ehhez az is hozzátartozik, hogy a fogyasztók tudjanak jogaikról, mert ha nem érdekli őket, vagy nem tudják, hogy hogyan érvényesíthetnék jogaikat, akkor nem lesz szükség az új betartatási intézkedésekre. A közmeghallgatásokon nagyon furcsa számomra, hogy fogyasztóvédelmi kérdéseken nagyon eh, kerül sor, nagyon ritkán kerül sor, úgy néz ki, hogy az EU-ban is még van bőven mit erősíteni a fogyasztók tudatosságán. A cégek persze pontosan tudják, hogy a kampány miről szól, és sokuk érdekelt is benne a digitális témákról szólván. A fogyasztóvédelmi időterv konkrét intézkedéseket tartalmaz, de általában véve a digitális termékek iránti fogyasztói bizalom megteremtése is célja, különösen a mobileszközökön való kereskedés kapcsán. A jelenlegi szabályok is adnak fogyasztóknak jogokat és védelmet biztosítanak számukra, de a kérdés az, hogy ezeket mennyire hatékonyan és körültekintően alkalmazzák, és hány százalékban hajtják végre. Ezért a végrehajtó hatóságoknak végrehajtási útmutatót írtunk, a cégek számára ö, modelleket, példákat gyűjtöttünk össze, és a CPC hálózatok számára pedig hasonló anyagot adtunk ki. Ebből fakadóan itt át is térek most az egységes digitális belső piac kapcsolatos két fő javaslatra. Az egyik a, az közös vagy egységes európai kereskedelmi jogra vonatkozó. Most, hogy amikor a fogyasztók és a kereskedők mind a ketten meg kell, hogy húzzák az övet, szorosabbra kell, hogy vegyék az övet, még agresszívebben próbálnak pénzt keresni a másikon. És itt most fokozottan érvényesül az, hogy a meglévő akik alapján milyenek a végrehajtási szabályok, ezek általában szigorúbbak, túlmutatnak a tagállami szabályokon, de a minimum az valamennyi tagállamban az AKI által meghatározott védelmi szint. A mi javaslataink persze ennél mondom sokkal tovább mennek, és főleg a digitális belső piacra vonatkoznak, hiszen azt gondoljuk, hogy ez a növekedés egyik fő mozgató rogója, de csak akkor, hogyha a fogyasztóknak van bizelme hozzá, és a kis és középméretű vállalkozások is bíznak egymásban, és mernek egymástól digitálisan termékeket, szolgáltatásokat vásárolni, hamarosan most már az úgynevezett cloudon, a felhőn keresztül is. Az ezzel kapcsolatos javaslatokat most éppen áttekintem, és nagyon rövid időn belül idén, év végéig megfogható komoly javaslatot fogunk letenni az asztalra ebben a témában kérem a parlamentet, hogy segítsen minket ebben a munkában, mert az EU egészének kell bizonyítania, hogy képes teljesíteni. A végleges szöveg várhatóan a cégek lehetőségei és a fogyasztók igényei közötti leg lehetséges, elérhető, optimális egyensúlyt valósítja majd meg. Én a magam részről persze a fogyasztók védelmét fogom hangsúlyozni, és azon leszek azért, hogy az új jogalkotás, a joganyag a cégek számára is vonzó legyen. Egyelőre ugye még ez választható. Lehetőségek is legyenek a szövegben, ne csak tilalmak. Amikor a digitális területről beszélünk, az egységes digitális piacról, akkor mindig beszélnünk kell az adatvédelemről is. És hát az önök bizottsága ezzel mélyen foglalkozik. Ugye történelmileg önök voltak azok, akik az egységes belső piacot megnyitották, és utána pedig a fogyasztók védelmét ezen belül zászlójukra tűzték. Mi is úgy gondoljuk, hogy társjogalkotóként követnünk kell az európai parlamenti vitákat, és azt reméljük persze, hogy az ír elnökség, amely ezen a területen nagyon ambiciózus, az elnökség végéig konkrét eredményeket ér el a közös igazságügyi tanács ülésén. Örömmel látjuk és nyugtázzuk, hogy egyre több a konszenzusos téma a reformokkal kapcsolatban, tehát jó irányba tart a folyamat. Ez a reform ö, akkor lesz jó, hogyha win-win két nyertes is kijelölő helyzetet hoz, tehát a cégek és a fogyasztók egyáltalán nyertesnek tekinthetik magukat. 27 tagállamnak kell aztán majd ezt, illetve jelenleg 27 tagállamban kell engedélyezni sok mindent a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a jövőben ez egységes lenne. Ezt az alapjogi kárta és a szerződések és tartalmazzák, levezethető belőlük ez, és persze ugyanilyen alapjog a személyes adatok védelme. De a dilemmák ellenére a tárgyalások jól haladnak előre, és azt remélem, hogy tényleg egy win-win kompromisszumos megoldás születik. Az úgynevezett package travel, a, a csomagban árusított társas utazások témájában le kell szögeznünk, hogy társadalmaink óriási változásokon mennek át. Amikor ezt a terméket kitalálták, akkor az emberek bementek az utazási irodába és vettek egy utazást. Most már az emberek maguknak válogatják össze a saját csomagjuk elemeit az interneten, és így nagyon sok az irányában részletezett szabály idejét múltá vált. Nemrégiben találkoztam az idegenforgalmi ágazat képviselőivel, áttekintettük a jelenlegi szabályokat, amelyek a package halendélyekre vonatkoznak, a fogyasztóvédelmi szervezeteket is rendszeresen hallgatom meg, és három opció látszik kibontakozni, körvonalazódni. A jelenlegi jogszabályok modernizációja, helyben hagyása, vagy teljes kidobása. A, az érintett szervezetekkel tehát konzultálok, és hamarosan a bizottság dönt a témában. Az önök bizottságától is várjuk az inputot, ehhez. Én még úgymond listening módban vagyok, hallgató üzemmódban vagyok, de ugyanakkor figyelmeztetném a kollégákat a parlamentben arra, hogy nagyon gyorsan átcsap majd ez a dolog a konkrét jogalkotásba majd, 2014 tavaszán legkésőbb. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Ahogy azt korábban bejelentettük, idén márciusban a bizottság megfogadni egy nyilatkozatot és egy jelentést ennek az irányelvnek a alkalmazásáról, aztán a végrehajtásnak ezt a végrehajtással kapcsolatban egy, fel, egy áttekintés lesz, külön kérdésekre kitérünk, például ennek az irányelvnek a alkalmazása a pénzügyi szolgáltatásokra, az ingóságokra, avagy a különböző ö, kereskedelmi termékekre. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazásának, irányába alkalmazásának első néhány éve, éve arra mutatott rá, hogy a fogyasztók és a vállalkozások számára is hasznos ez, és elősegítette a tagállamokban a fogyasztóvédelmet, és sikerült azt is elérni, hogy a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlatot elnyomja. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a belső piac a belső piacon akkor tud ez a legjobban kiteljesülni, hogyha a lehető legjobban be tudjuk, meg tudjuk ezt valósítani. Aztán a félrevezető kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv a következő témám a fogyasztókat is és a vállalatokat is védeni kell az ilyen félrevezető gyakorlatokkal szemben. Nagyon sokszor alkalm, látható ez, vagy sokszor találkozunk ezzel a problémával a határon átnyúló kereskedelemmel kapcsolatban. Egyfajta védelmet nyújt tehát ez az irányelv, ugyanakkor ezt véleményem szerint szigorúbbá, modernebbé kell tenni. A bizottság kiadott ezzel kapcsolatban nyilatkozatot, és 2013 során ezzel kapcsolatban szándékaimban áll kiadni egy jogalkotási javaslatot is, aminek lényege az, hogy úgy alakítsuk át a szabályokat, hogy azok jobban alkalmazkodjanak a jelenlegi valósághoz. A általánosságban a félrevezető kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályokat szigorúbbá kell, von, szigorúbbá kell tenni, és azt hiszem, hogy ennek csak pozitív hatása lehet. Következő fontos eleme ennek a javaslatnak, és tudom, hogy ez az önök számára nagyon fontos, Májer képviselő jelenleg is foglalkozik egy határon átnyúló jogi segítség témájú véleményen, ezzel kapcsolatban is lenne tehát néhány szavam. A 2003-as hasonló témájú irányelven alapul ez. Minden egyes Európai Uniós állampolgárnak joga az, hogy más tagállamokban is kérjen jogi segítséget, Arról szólna ez a új jogszabálytervezet, azt próbálja kiavítani, amelyek azokat a problémákat, amelyek gátolták az előző irányelvnek az alkalmazását. Megköszönöm az önök javaslatait, amelyeket a bizottságnak, illetve a tagállamoknak küldtek el. Tudom, hogy mindig ugyanaz a probléma, tehát a polgárok nem tudják egész egyszerűen, hogy nekik is vannak jogaik, erre vonatkozó jogaik valóban tájékoztatási hadjáratra, reklámozásra van szükség, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos eleme ennek a tájékoztatásnak az ügyvéd képzés. Tehát nem csak fogyasztó védelem tartozik az önök illetékességi körébe, hanem az igazságszolgáltatás is, tehát például a ügyvédek képzése, vagy jogászok képzése illetve az alternatív vitarendezés kérdése is nagyon fontos, főleg a vállalat fogyasztó kérdésben nyilván nem kell minden fogyasztó védelemmel kapcsolatos kérdést bíróság elé citálni, de az alternatív, vagy a online vita rendezési mechanizmus megbízható, Er, ezzel kapcsolatban megvannak a jogszabályok, ezt kezdik alkalmazni a tagállamokban, tehát igazán hasznos lenne most a tájékoztatásra összpontosítani. Az önök szakbizottsága azt hiszem azzal is foglalkozik, hogy az összes lehetséges eszközt megpróbálja harmonizálni, mert néhogy az állampolgár nem tudja, hogy melyik szakbizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jó lenne ezeket a dolgokat harmonizálni. Good. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Én egy egész oldalt teleírtam különböző témákkal. Azt hiszem nagyon érdekes cserére kerül most majd sor. Mielőtt a kérdések kérdezőknek megadnám a szót, hadd mondjam el azt, hogy mennyire fontosnak tartom én is azt, hogy tájékoztassuk a polgárokat a fogyasztóvédelmi kérdésekről. Tehát a, a polgárok, a kis vállalkozások, KKV-k nem ismerik a jogaikat, és ezt mi is észleltük a saját projektjeinkkel kapcsolatban. A DigiMarkt foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és egy kis könyvecskét is kiadtak, amelyek az, e, az európai polgáros és vállalatok jogaival foglalkoznak, de ezzel a mi is foglalkozunk, próbálunk tájékoztatni erről, és azt hiszem, hogy valószínűleg lesz majd egy saját kezdeményezési jelentésünk is a parlamenti ciklus végéig. Most pedig a képviselők következnek. ugye négy óráig tud itt maradni velünk. Akkor hármasával hallgatjuk meg a kérdéseket. Kérem, hogy tömören tegyék fel a kérdéseket. Gáló asszony, Szenyalova és Rapti asszony lesznek az első kérdésfeltevők, aztán... Uh, Mrs. Shaldemosa and Mrs. Weiler. Um, any... Még valaki szeretne kérdést föltenni? Rochefort, Schwabur. Majd ő fogja föltenni az utolsó kérdés minden olyan smiről, amit, olyan kérdésről, vagy témáról, amit nem került szóba. Tehát akkor három kérdés kör lesz. Három körben lehet feltenni kérdéseket. Dáló asszony az első. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony a magyarázatokat, és köszönöm, hogy emlékeztetett arra, hogy az egységes belső piac, digitális piac fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy a polgárok, akiket most itt fogyasztónak hívunk, bizalommal rendelkezzenek minden tranzakció iránt és minden szereplővel szemben. Önnek egy olyan kérdést szeretnék föltenni, miközben tudható, hogy én az adatvédelmi ügyekkel foglalkozó ember vagyok, és a Júri Bizottságban is működöm. meg szeretném először magyarázni, hogy miért teszem fel ezt a kérdést. Ugye a Párizsi régiót képviselem. Most februárban volt egy szocialista tájékoztató a digitális piacról, és az az iránymutatás, amelyet eh, ez a, a tájékoztatón megkaptunk, megpróbálja felvázolni, hogy a személyes adatok védelme hol sérülhet a következő időszakban, hogy az emberi eh, alapjogok, a kisebbségek, kiskorúak védelme szempontjából áttekinti a szabályozást, és azzal is foglalkozik, hogy a rendőrség működésében milyen adatokhoz lehet hozzáférni az új irányelv után. És megfogalmazódott az az aggodalom ö, implicite és explicite is, és gondolom ez önhöz is eljutott, hogy hogy az európai rendelet nivellál, legfele nivellál, a szankciók harmonizációja nem biztos, hogy jót tesz majd a fogyasztóknak, mert adott esetben, sok esetben a nemzeti hatóságok kompetenciáját csökkenti majd. Tehát amit a francia kormány néhány nappal ezelőtt aggodalomként megfogalmazott, az engem is foglalkoztat. Szeretném tudni, hogy ön mit gondol erről. Mert azok a tagállamok, amelyek elértek már valamit, megvalósítottak valamit ezen a területen, nem szeretnének visszalépést. Köszönöm szépen. Ez egy érdekes hozzászólás volt, és láthatóan ugye más kormányokban, nem csak a francia kormányban is zajlik az erről való gondolkodás. Szenelova asszony következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen és köszönöm a biztos asszonynak is a bevezető előadást. Én most angolul beszélek, mert koordinátorunk nevében, Gephardt asszony nevében beszélek, aki ma nem tudott eljönni, meg mivel a közös európai kereskedelmi jogról szóló jelentés társszerzője is vagyok. Amint önök is tudják, frakcióm évek óta harcol keményen a fogyasztói jogokért, a belső piac elmélyítéséért. Az európai polgárt szeretnénk az európai politika középpontjába állítni, állítani. A közös kereskedelmi jog azonban nem ad kell garanciákat arra, hogy az egyén jogai érvényesülnek majd. A bizottság javaslatai nagyon sok kérdőjelet és inkább kérdőjelet vetnek föl, mint megoldásokat. Ugye a bizottság úgynevezett health checket hajtott végre ezen a területen, velünk is egyeztetett, és továbbra is el kell, hogy mondjuk, hogy a tranzakciós csalás ügyében a 13. oldalon szereplő számítás nem ö, kielégítő, mert csak két reprezentatív mintából indul ki, és a B2C ágazat ö, szereplői pontosan tudják, hogy nagyon sok egyéb faktort figyelembe kéne venni. Önök a kereskedők szempontjából és nem a valós költségek szempontjából mérték föl a költségeket. A kereskedelmi jogalapján megkötendő szerződések határon túli szerződések kis és középéretű vállalkozások között arányát túlbecsüli a szöveg. A közös kereskedelmi jog, aztól azt várja a bizottság, hogy jobb lesz a verseny a fogyasztók érdekében. 4 század százalékról 7 század százalékra nőne majd a releváns mutató. A bizottság azonban valós tényeket is feltár. Igaznak tartjuk azt, hogy lehet a fogyasztók bizalmát általa növelni, az új jogalkotás által növelni, de ez nem feltétlenül érvényesül majd. Nagyon nem mindegy, hogy milyen statisztikai alapokat, milyen hatástanulmányokat végeztet majd még el a bizottság. Ezzel kapcsolatos két kérdésem is. A bizottság a Hercsek által ö, megállapított tényekre mit reagál, amiket mi leszögeztünk, és ezen megalapításainak van-e hatása, lesz-e hatása a közös európai kereskedelmi jog további, jog további vitáira? Köszönjük. Még ebben a körben, ugye nekem is lehetne szavam ez, még megadom repti asszonynak a szót utolsóként ebben a körben. Köszönöm szépen szépen, elnök úr, tisztelt alelnök asszony, Redding asszony, szeretnék köszönetet mondani önnek. És megismételném még egyszer, hogy szívből köszönöm, hogy ellátogatott ma körünkben. Nagyon figyelmesen hallgattam a beszámolóját. És be kell vallanom, hogy reményre ad okot számomra a helyzet, és képesek leszünk a fogyasztóvédelmi kihívásokkal valóban szembenézni. A mi szakbizottságunk szempontjából két dolgot tartok fontosnak. Az egyik a roaminggal kapcsolatos, a barangolással kapcsolatos irányelv, a másik pedig a nemek közötti egyenlőség mind a mai napig csaták tárgyát képező kérdése. Ezzel most így a Nemzetközi Nőnap előestéjén is foglalkoznunk kell. Remélem, hogy az előttünk álló politikai kihívásoknak ön is képes lesz megfelelni. Az Európai Parlament legkövetkező plenáris ülésén szavazástárgyát fogják képezni az alternatív vitarendezési eljárások. Az ön a beszámolójában beszélt ezeknek a fontosságáról. Nagyon reméljük, hogy ebben az összefüggésben a fogyasztóknak az élete ezeknek az alternatív vitarendezési megoldásoknak a lehetővé válásával egyszerűbb lesz. Ugyanakkor vannak mindig olyan vitás esetek, ahol nehéz megoldást találni a fogyasztók problémáira a bírósági eljáráson kívüli módozatok keretében. Ebben az esetben kollektív keresetindítási lehetőséggel lehet élni. Én már két évvel ezelőtt két évvel ezelőtt indított a bizottság egy ezzel kapcsolatos kezdeményezést, akkor a egyeztetés során 18 ezer válasz érkezett, és ezekről számolt be annak idején a bizottság. Megmutatkozott, hogy a fogyasztók oldaláról az a kívánság fogalmazódott meg, hogy a bizottság jogalkotási folyamatot indítson el ezen a területen. És ez nyilván feladatot fog adni az Európai Parlamentnek is, illetőleg adott 2012-ben. Mi azt vártuk, hogy 2012-ben megfelelő intézkedések öltenek formát a kollektív keresetindítással kapcsolatban. Ez azonban nem történt meg. Most azt szeretném öntől tudni, hogy a fogyasztók itt Európában mit várhatnak ezen a területen. Ahogy ön is többször szólt róla, például a társas utazások esetében, a határokon átívelő kereskedelem esetében, azt láthatjuk, hogy elkezdik a fogyasztók egyre nagyobb mértékben használni az internetet, és ez teljesen új környezetet teremt számunkra. Úgy gondolom, hogy ezekben az esetekben a kollektív keresetindítás lehetősége, különösen ami a határokon átívülő keresetet, kereskedelmet illeti, nagy lehetőséget és biztonságot ad a fogyasztók számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, kérem biztos azt mondom, válaszoljon erre a három kérdésre, és utána pedig lesz még három kérdés. The first uh, question... Uh, az első kérdés témája az adatvédelem. És, ez, és ennek a reformja. Bevezetőmben már elmondtam, hogy ennek két fontos hatása is lehet, vagy következménye is lehet az első kereskedelmi típusú. Az, maga az a tény, hogy nem lesz 27 különböző jogrendszer, hanem csup, vagy jogszabály, csupán egy, ami, az, az, ami egész Európára érvényes, ez önmagában 2,3 milliárd eurónyi megtakarítást jelent a különböző vállalatoknak. Tehát ez igazán jótékony hatással van a piacra. Ezen logika mentén indulhatunk el. Hogyha egy szabály érvényes egy földrészen, akkor egy elkép, akkor elképzelhe, le, elképzelhető lenne az is, hogy a földrészre le, legyen, alakítsunk ki egy szabályozót is. Úgy döntöttem azonban, hogy nem ezen az úton fogok elindulni, hiszen a ö, tagállamokon belül létező szabályzó ismeri a polgárokat, ismeri a környezetet, ismeri a jogszabályt, tehát ezt a hatáskört a tagállami szabályzónak hagytuk meg a tagállam területén belül. Ugyanakkor az összes tagállami szabályzó ugyanazon szabályok alapján dolgozik, és teljes mértékben függetlenek, függetlenek az ipartól, és függetlenek a kormánytól is. És természetesen minden lehetőségük megvan arra, hogy a feladatuknak eleget tegyenek. Úgy vélem, hogy a nemzeti tagállami szabályzót meg kell erősíteni tehát. A jó példákra odafigyeltünk, a knél is az ide tartozik, és nem teljesen véletlen, hogy a 29-es cikk munkacsoport, amelyben helyet foglalnak a tagállami szabályzók, a kélt kérte meg arra, hogy elemezze az üzleti világ hiányosságait. Tehát a tagállami szabályzók már most is megteszik azt, amit a e, jogszabály elvár majd tőlük. Tehát a One Stop Shop, az egyablakos rendszer szerint működnek már most is. Nem csak az állampolgárok jogai, hanem a vállalatokkal való bánásmód ban is fontos az, hogy minden egyes szabályzó megtalálja azokat a vállalatokat, amelyek, a, amelyek nem tartották tiszteletben a jogszabályokat, és így bírságot lehet kiszabni. Van egyébként olyan esetek, amikor nem lehet bírságot kiszabni a maximum bírság 600 ezer euró. Három olyan tagállami szabályzó van, aki ezeket ki Vannak, akik azt mondják, hogy hát ez, az összeg ez zseppénz egy nagy vállalatnak. A jövőben, ez a jelenlegi helyzet, a jövőben a szabályzók az érintett vállalatok globális forgalmának két százalékát szabhatják ki büntetésként, és ez egy igazi visszatartó erő. Így azt hiszem, hogy felruházzuk a szabályzókat a szükséges eszköztárral. Felépnek akkor, amikor kell, de hogyha a vállalatok tudják, hogyha nem tartják tiszteletben a szabályokat, akkor ennyi bírságot szabhatnák Na királyuk, akkor kétszer is meggondolják, hogy szabálytalankodjanak-e. Úgy vélem, hogy ez a rendelet alapjaiban megerősíti a független szabályozó, szabályzókat, hogy közös európai jogszabályokat alkalmazzanak, és véleményem szerint nem engedtünk a mércéből, sőt, növeltük a színvonalat, hiszen a bevált gyakorlatokat vettük például, és minden egyes szabályzó a jövőben a mostani szabályzói jogkörnek a maximumát fogja megkapni. Tehát a jövőben a mostani maximum lesz majd a minimum. Azt hiszem, hogy megfelelően, megfelelően tájékoztattunk a jogszabály előtt. Na nézzük a közös kereskedelmi jogszabályt. Géphárt asszony véleményét ismerem ebben a témában, nem újdonság. Az újdonság az, hogy a parlament kidolgozta saját hatás tanulmányát a közös kereskedelmi jogszabályról. Nagyon érdekes elemzés, és fontos is. Az a következtetése, és ezt nagyon világosan megfogalmazza, hogy ez a hatás, hogy a bizottság hatás tanulmánya nagy mértékben valószínű. Ez azt jelenti tehát, hogy a két intézmény elemzéseiben lehetnek részletbeli eltérések, amelyek felbukkanhatnak a tárgyalások során, de általánosságban elmondhatjuk azt, hogy a bizottság elem, elemzését, a parlament elemzése mindenképpen megalapozottak tekintése. nagyon örültem, mikor ezt olvastam, mert ha az ellenkezőjét írta volna a parlament, az bizonyos problémákkal járt volna. De az elfogadható, hogy a részletekben eltér a véleményünk, de hát azért vannak a jogszabályalkotók, hogy ezen elgondolkozzanak, azt hiszem a Juri, az illetékes bizottság ebben a kérdésben. Ők foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet a jogszabályt lehető legjobban végrehajtani, tehát hogy verseny fokozó hatása legyen. Például ösztönözzék azokat a KKV-ket, akik nem mernek a tagállam határain túl forgalmazni, mert attól félnek, hogy a szomszédos ország jogszabályai erőszakolják rájuk. Mindenképpen nagyobb választékot kell adni a fogyasztóknak. Egy olyan, arra is van példa, hogy nincs is lehetősége a, az európai polgárnak, hogy más európai tagállamban vásároljon, mert az előadó föl sem, meg sem adja nekik ezt a lehetőséget. A parlament, illetve a tanács tanácsa most a sor, hogy a fennálló problémákat megoldják, nem állítom azt, hogy tökéletesen igazam van minden egyes kérdésben, ami a javaslatban benne van, úgyhogy meghallgatom a parlament és a tanács véleményét, ezt kapcsolnám Rapti asszony kérdéséhez, az alternatív és az online vita rendezési mechanizmushoz. Ez is szerepel a közös kereskedelmi jogszabályban, tehát először is ezeket a, ezeken a lépcsőfokokon kell túljutni, mielőtt az ember egy tagállami bírósághoz fordul. Gyakorlati szempontból ez is fontos módja annak, hogy az alternatív vita rendezést ösztönözzük. Nézzük a kollektív jogorvoslat kérdését. A bizottság a, joga, a, a bizottság sosem gondolta azt, hogy a kollektív jogorvoslat jogszabályt lárpullár kell létrehozni. Nem, azért hozzuk ezt létre, hogy az Európai Unió szakpolitikai célkitűzéseit megvalósítsuk. A 2012-es bizottsági munkaprogramban szerepel egy kezdeményezés, de nem prioritásként szerepel ez. Ennek úgy próbálunk megfelelni, hogy ezen igen bonyolult kérdésben folytatjuk az előkészítő munkát. Szoros együttműködésben vagyok Almunia kollégámmal és Bors kollégámmal, korábban Dáli úr foglalkozott ezzel, de Borzsú úr átvette ezt a témát. Az Európai Parlament a kollektív, jog, a kollektív jogorvoslatról szóló dokumentumában tudomásul vette mindezt, az Európai Bizottság javaslata megpróbálja kikerülni a különböző joghatóságok negatív gyakorlatát, és megpróbáljunk elér, megpróbáljuk elérni azt, hogy az abuzív vita rendezést, vita rendezés elburjánozzon. Köszönöm. Szűk negyed óránk van, úgyhogy kérem, hogy fogják rövidre kérdéseiket. Mrs. Weiler. Májer Söldemóza és Ferrel kollégák következnek. Mayer úr. Na. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A hatástanulmány és az Európai Parlamentnek a jogi szolgálat állásfoglás alapuló megállapítása számomra kielégítő. A kérdés számomra eldőlt, tovább visszük a dolgokat, vagy sem a dolgok a következőképpen állnak. Az Európai Unióban egy hatalmas termelésünk és hatalmas piacunk van. A teljes világtermelésnek az egy negyedét adjuk. Kívülről úgy látnak minket, mint egy hatalmas tömböt. Ugyanakkor mi az egységes piaci szakbizottságunkban azt látjuk, hogy még mindig nem működik tökéletesen az egységes piac. Itt most megpróbálunk különböző dolgokat tenni, és most áttérnék arra, az európai vételi jogra, aminek társelőadója vagyok. Ez lenne az egyike a sok lehetőségnek az akadályok leküzdésére. Ugyanis ennek a hiánya nem csak, nem az egyetlen ok, de minden esetre mindenképpen oka annak, hogy nem működik jól az egységes piac. 27 különböző jogrendszer van ezen a területen. Ez nem kérdés. A kérdés az, hogy ha megoldjuk ezt a problémát, akkor az egységes piac jobb lesz-e, nyitottabb lesz-e, különösen a fogyasztók számára. Úgy gondolom, mindenképpen így lesz. Egy világos igen a válasz, hiszen eh, az 500 millió európai eh, polgár mindegyike fogyasztó, vásárló, az a pék, aki kenyeret süt, eh, az is a maga módján fogyasztó, amikor máshol mondjuk egy kávégépet vásárol. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy vannak eladók és vevők, szolgáltatók és fogyasztók. A tény az, hogy 500 millió fogyasztónk van itt ezen az egységes piacon és 27 jogrend vonatkozik az ő e, fogyasztásukra. Hogyha megnézzük például az online kereskedelmet, akkor bármelyikünk megállapíthatja azt, hogy vannak olyan ö, e, ö, e, szolgáltatók, akik maximum 10 országban értékesítenek, de 27-ben semmiképpen sem. Úgyhogy mindenképpen, aki 10 országban értékesít, az nyolc különböző nyelven kell, hogy működjön. Tehát azt kell, hogy mondjam, a nyelv az nem lehet akadály, legfeljebb egy plusz akadály. Úgyhogy én mindenképpen azt támogatnám, hogy az európai adásvételi szerződési jog, ahogy németül nevezzük, ez, ez szülessen meg. Ezt mindenképpen jónak tartanám, hogyha vételi jognak neveznénk, és nem eladási jognak, mert az a fogyasztó központosságot jelezné. Ez mindenképpen egyszerűsíteni a dolgokat, nagyon sok fogalmat tisztázna. Két fogalmat szeretnék itt eh, mindenképpen rögzíteni, eh, az eladót és a vevőt, vagy fogyasztót. Hogyha ezt megfelelően értelmesen elérjük, akkor foghatóvá válik az, hogyha ez megérkezik a fogyasztóhoz, egy nagyon nagy lépést teszünk előre. Ami pedig a perköltségekkel kapcsolatos támogatást eh, illeti, ez alapjában megfelelően van szabályozva, csak éppen nem ismeretes az ezzel kapcsolatos szabályozás. Azt mondtuk ezért, hogy egy átfogó tájékoztatási kampányt kellene indítani a tagállamokban a bizottságnak ezzel kapcsolatban. Hogyha megvan az anyagi jogi alapja a dolgoknak, az európai vételi joggal, és megvan a bíróságon kívüli e, vitarendezési mechanizmus, e, és megvan az a mechanizmus is, ami vitákon kívüli esetekben rendezi a dolgokat, és megvan a lehetőség a végrehajtásra is, és ezt az egészet a perköltségek területén nyújtanó támogatás rendszere is segíti, akkor még mindig az a probléma, hogy ez az egész rendszer nem ismerős, nem ismert az európaiak számára. Úgyhogy mindenképpen a tájékoztatandók közé kell kerülnünk az ügyvédek mellett a e, bíróknak is, például a saját magam tartományi bíróságánál nem álltak rendelkezésre a megfelelő formanyomtatványok, és ha meg is voltak, akkor nem tudta azokat senki se kitölteni. Tehát nagyon sok minden jó dolgot eh, teszünk, beszélünk itt az európai mentőernyőről például, de a polgárok nem tudják, hogy ebből ők hogyan profitálnak. Úgyhogy ha eh, létrehozunk valamit a fogyasztó polgárok javára, akkor megfelelően kell ezt kommunikálni is. A kérdésem tehát az, hogy a bizottság kívánja-e nem sokára eh, elindítani az ezzel kapcsolatos energikus figyelemfelkeltő kampányát. Um, Mrs. Sheldon next. Sheldon következik. <clears throat> Köszönöm. Inkább megjegyzés, mint kérdés az enyém. Egyetértek azzal, biztos asszony, hogy fontos, hogy a polgárok, a fogyasztók bízzanak a belső piacban, mert egyébként nem fognak élni vele. Most láttuk a lóhús botrányt. Szeretnék az emberek már azt, hogy hihessenek abban, amit mondanak nekik. A bizottságnak a tagállamokkal összefogva ezért fel kell világosítani a fogyasztókat jogaikról, de az EU bizottság fő kampányának fő kampánya nem meríti ki az információs lehetőségeket. Nemzeti szinten kéne erős fogyasztóvédelmi kampányokat indítani, hiszen helyileg tudják legjobban, hogy hogyan lehet hatni a polgárokra. És a jó hírekről is be kell számolni. Nemrég a Facebookon olvastam, hogy az Európai Bíróság utasvédelmi, utasjogi témában pozitívan döntött nemrégiben. Ezek is hozzátartoznak az ismeretekhez, a példákhoz. Az európai hozzáadott érték is ráadásul jól kimutatható ezen témák kapcsán. Sokan azt mondják, hogy nem értik, hogy miben áll az európai hozzáadott érték. Nos, hát ha valamiben, akkor ebben. Köszönöm, elnök. Weiler azt következik. Kann eigentlich... Äh, Köszönöm szépen. A magam részéről is meg tudom erősíteni azt, amit Krisztel mondott a fogyasztók szívesen látnák a világos szabályokat, a világos kijelentéseket, és a nem túl bonyolult például használati utasításokat a saját tagállamokban, Németországban, eh, például most átalakul a közvélemény, és azt mondják, hogy hú, ez így jó lenne, különösen ami a lóhússal kapcsolatos botrány eh, kapcsán itt kibontakozott. Úgyhogy én úgy gondolom mindenképpen észszerű lenne, hogyha elérnénk ezt. Jó, talán a bizottság és a parlament is megfogadja ezeket a e, kezdeményezéseket. Most térjünk át a menetrenden. Nincsen túl sok időnk, a bizottságnak nincsen túl sok ideje e, új jogszabályokat alkotni a jogalkotási időszak végéig, hiszen azokat ugye majd végre is kell hajtani. Tehát, hogyha valami tényleg e, döntő dolgot akarnak tenni még a jogalkotási időszak végéig, akkor mindenképpen ezt már el kell intani húsvét után mindenképp, de lehetőség szerint húsvét előtt már. A Rapti kolléga szólt már itt a kollektív jogorvoslat, kollektív keresetindítás eh, lehetőségéről. Ez ugye egy eszköz. Mindenképpen lesznek ezzel kapcsolatos visszaélések, és amiket meg kell akadályoznunk. A parlamentben egyetértünk azon, nem az amerikai modellt szeretnénk, hanem egy jól átgondolt európai modellt. De mindenképpen szeretnénk egy közös modellt a jogalkotás időszak elején teljesen más, hogy állt ez az egész kérdéshez a bizottság. Azt mondták, hogy nagyon is hajlandóak valamit tenni, úgyhogy ma konkrétan az lenne a kérdésem, talán nem hallottam, lehet, hogy elhangzott, hogy mi itt a menetrend. Van-e esetleg időpont egy konkrét európai jogszabálynak a megszületésére, és a lehetőségünk lesz -e még az év végéig ezt elfogadni, illetőleg a plenáris ülés elé vinni tavaszig, ugyanis utána vége. És utána már akkor a fogyasztók számára nem adhatunk újat. És akkor a fogyasztó azt fogja mondani, hogy 5 évig elfecséreltük az időt. Biztos asszony. The first uh, question on... A közös kereskedelmi joggal kapcsolatos első kérdésre válaszolva, örömmel állapítom meg, hogy a parlament különböző felállásaiban egyenként is hasznosnak látja a bizottsági javaslatot és magát a joganyagot. Németül ezt Kaufrechtnek hívnánk, vásárlási jognak, nem kereskedelmi jognak, ahogy az angol fogalmaz. De ha a neve a dolognak szélzló, attól még mi tudjuk, hogy ez a vásárlókra vonatkozó szabályozás elsősorban. a polgárok hamarosan látják majd, hogyha a parlament és a tanács megállapodnak a közös joganyaggal kapcsolatban, akkor akkor azzal ö, nagy lendületet adnak az online kereskedésnek. Igaza van, noha még csak reformáljuk egyelőre a meglévő joganyagot, azért van egy jó kis eszközkészletünk már, és noha a tagállamok a felelősök saját területükön azért, hogy megismertessék az ide vonatkozó szabályokat és szabályokat alkossanak. Én fenntartom, hogy a tagállamok sajnos nem eléggé hatékonyak a saját fogyasztóik megnyerésében. Noha tény, hogy sokat próbálnak tenni ezért. Lehet, hogy egy magasabb szintű nagy európai kampány, amely elmagyarázza, hogy miről is van szó, hatékonyabb lenne e tekintetben Egyébként önöknek is jót tenne, mert az európai választások értelmét mutatná föl a választók előtt. Megmutatná a választóknak, hogy mit tett, tesz az Európai Parlament konkrétan az érdekükben. A tagállamokon belül, vagy azoktól függetlenül. Az, hogy sokan nem tudnak a szabályokról, az amiatt is van, hogy a jogi szakma maga is bizonytalan. Ezért kezdtem a képzések, felsorolásokor a jogászok képzésével, és a bírák képzésével különösen a sort. Mert sok tagállami bírának kevés tudomása van a nemzetközi vagy hát európai szintű jogalkotásról, és pláne nem ismerik a szomszéd állam jogalkotását, csak a sajátjukat. Ezért tettettem ezt rá, ezt az információt az e-justice honlapra is, hogy a bírák belelássanak. Which is a different one than that. Abba, hogy milyen az övéktől különböző jogrendeket kell esetleg majd hamarosan alkalmazniuk. És ezért fontosak a hálózatok is. Nem csak a bírának kéne tudnia mindent a szomszédország joganyagáról, vagy hát nem várható el, hogy minden bíra, minden szomszédos ország minden jogszabályát ismerje, de kell lenni olyan szakembereknek, akik erre képesek, és akik megkereshetők ilyen esetekben. Tehát vannak nemzeti szintű fogyasztóvédelmi szervezetek, a saját hazámban, Luxemburgban is, ahol a fogyasztóvédelmi szervezet nagyon erős, a, szinte mindenki ismeri a nevét, de ez nincs mindenhol ugyanígy. Ezt is tudom. Éppen ezért van szükséges, szükség aktíva fellépésre. Az e-Europe portálon, amit Michel Barnier-val indítottunk, közös vállalkozásban, igyekszünk megvizsgálni a belső piac és a polgárok szempontjából ugyanezt a joganyagot, és ezen a honlapon bármilyen nagyon egyszerű vagy nagyon bonyolult kérdést is föl lehet tenni, ez mindenképpen eljut a megfelelő szakemberhez, aki tud rá választ adni, és kap minden kérdező választ. Valamennyi EU nyelven ráadásul elérhető a portál. Tehát elkezdtünk egy európai kampányt, és amikor a tagállamokba megyek, és rákérdeztetek, hogy mérjék fel, hogy hányan tudnak ezekről a lehetőségekről, akkor viszont, viszont kiebrándító arányszámokat kapunk. Tehát idén, jövő év elejéig, amikor az önök választási kampánya is kezdődik, fel kéne ezt a témát nagyon pörgetni. Nagyon örülök, hogy önöknek hívtak, meg hívnak láthatóan egy oldalon állunk ebben a témában, és az ilyen témákat ki kell domborítani a választók számára. Ami a kollektív perindítást illeti. Almunia biztos, és új kollégánk Bors biztos úr, és jó magam, közös kezdeményezést fogunk majd megfogalmazni, amelyek, amely a még az időszak vége előtt megjelenik, és figyelembe vettük ennek kialakítása során, ahogy már elmondtam, az önök állásfoglalását ebben a témában, ezt integráljuk a bizottsági javaslatban, és hamarosan előjövünk vele. Az a helyzet, lejárt az időnk. Jensen asszony megérkezett, ő a költségvetésű előadónk. Van még pár perce? Biztos asszony? Rosforul és Schwab felé fordulok. Egy percben össze tudják foglalni a kérdésüket. Rosfor úr az első. Merci, madame. Gyors leszek. Biztos asszony, köszönöm a javaslatait, világos javaslatait, és a fogyasztó védelem valóban az ön ö, filozófiának a középpontjában áll. Mit is akarok mondani? Arról, hogy az irányelvet hogyan lehet átültetni a gyakorlatba arról a tényről szeretnék beszámolni, hogy Franciaországban ezt éppen folytatjuk, ezt az átültetést. A felelős miniszter, miniszter újra meg újra előjön, hogy megint jó híre van a fogyasztók számára. De nem ez itt a gond, hanem az, hogy kétféle módon lehet átültetni. Van a jog jogi része dolognak, és van a gazdasági szabályokba való átültetés. A konkrét végrehajtásba, hogy hogy lehet az interneten valamilyen terméket vásárolni. Az a meggyőződésem, hogy az utóbbit a kormányok elhanyagolják. A jogalkotási részt letudják úgy, ahogy, de arról kevés szó van, kevéssé mondják meg a fogyasztónak, hogy konkrétan egy adott szájton, Mire kell odafigyelni, hogyan kell vásárolni? Franciaországban, de Németországban, Egyesült Királyságban biztos ugyanez a helyzet. Nálunk az van, hogy olyan nagy az ország, hogy még a nagy vállalkozók ö, használják ezeket, de a kis vállalkozások ö, még mindig nem tudnak nyitni a külföld felé kellő arányban, már pedig mondom, mi nagy ország vagyunk. Tehát ez a kommunikációs erőfeszítés, a hozzáférés, a konkrétumok hangsúlyozása tenne jót a dolognak, a gazdasági szabályok megalkotása tehát, hogy a fogyasztónak legyenek ilyenek a tarsójában, ne csak általános elvi jogi állásfoglalások. Köszönöm szépen a francia kormány nem egyedül vindikálja ezeket a jogor, ezek, ezeket az előmeneteleket. Köszönöm szépen, elnök úr, ami itt a fogyasztás irányelvvel kapcsolatban elhangzott, azután rövidre foghatom a szót. Nagyon fontossá fog válni, hogy milyen lesz a tagállami végrehajtás, és hogyan tudjuk azt aktívan nyomon követni megláthat. Látjuk, hogy nem feltétlenül olyan egyszerű a dolog, mint ahogy azt elképzeltük, úgyhogy alelnök asszony, biztos asszony mindenképpen helyezenek arra hangsúlyt, hogy ennek az irányelvnek a végrehajtása pontosan nyomon követve legyen. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy egy spanyol internetes kereskedő megkeresett engem, tíz munkatársa van, a KKV közé tartozik, frissen szüretelt narancsot szeretne exportálni az országhatáron túl, de ezt nem teheti meg, ugyanis ilyen élelmiszereket eddig nem nagyon lehetett az interneten felkínálni vásárlásra. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban foglaljon állást, hiszen nyilván a narancs számára is, nem csak a citrom számára kell, hogy egységes legyen a az európai piac. És a másik dolog, amiről szeretnék szólni, lelnök asszony, az az, hogy a CPC központok, tehát az Európai Fogyasztói Központok esetében a tagállamokban különböző a szemléletmód, hogy mi ezeknek a versenyjogi megítélése, besorolása. Németország számára mindenképpen fontos lenne, hogy kötelezettséget váljon a bizottság arra, hogy ne az európai segélye, segélye, állami támogatásokkal kapcsolatos joghatája alá essenek ezek a szervezetek. Köszönöm. Good. Okay. Köszönjük. Vivian, parancsoljon. Um, yeah, the, the, the last question. Schwab úr utolsó kérdésében kérdésére válaszolva, bevallom, utána kell néznem. Meg vagyok döbbenve, meg vagyok lepve, de erre megy visszatérünk. Személyes tapasztalatom a nemzeti politikából az, hogyha jól működnek ezek a szervezetek, akkor nagyon-nagyon fontos lehet a szerepük, hiszen a bíróság munkáját végzik el gyakorlatilag előzetesen, hiszen igazi platformot teremtenek az eladó és a vásárló között. Az irányelv megvalósítása minden egyes irányelv esetében nagyon fontos az, hogy hogy, hogy zajlik a gyakorlati megvalósítás, illetve hogy ezt ellenőrizzük-e. A legtöbb esetben a tagállamban azt halljuk, hogy mi, mi, mi vagyunk a legfontosabb. Európa más lapra tartozik. Nagyon érdekes ez a dolog. Azt szoktam olvasni a sajtóban, hogy új jogszabályt jogszabály született, rémlik valami, hogy erről már hallottam, és nagyon sokszor kiderül, hogy ez bizony egy irányelvnek a nemzeti jogszabályba való lefordítása, de ezt a sajtó sosem szokta elmondani. Már nem is lep meg a dolog, ilyen az élet. Azért próbálunk tájékoztatni, ahogy tudunk, és ezért tartom nagyon fontosnak a közös tájékoztató kampányt. Ami a K- amit a KKV-kről mondott, hogy el tudnak-e el tudják-e adni, értékesíteni tudják-e termékeiket a határon túl. Remélem ez a probléma megoldódik, hogyha a, bizo- hogyha a parlament és a tanács egyetért a javaslatommal a közös kereskedelmi vagy eladási jogszabályban. Tehát meg kell, meg kell akadályozni azt a helyzetet, vagy véget kell vetni annak a helyzetnek, hogy a különböző értékesítési szabályok miatt nem lehet értékesíteni szomszédos országban, és így nem is tudnak vásárolni a vásárlók. A nagy országokban, ugye sokkal nagyobb a piac, kis országokban nagyobb probléma ez, hogyha az ember eladó, kereskedő, akkor belegondol abba, hogy mit, jelentene, mit jelent az, hogy egy nagy országnak a kereskedelmi jogszabályhoz alkalmazkodunk, egy kis tagállam esetében nem tesz ilyen erőfeszítést a, a kereskedő, de figyeljünk oda a kereskedő, figyeljünk oda a fogyasztók jogaira is. Vannak olyan ö, kis államokban élő fogyasztók, akik azért nem vásárolnak, mert nem ér el hozzájuk a termék. Figyeljünk oda tehát a kis országokra, a nagy országokra is, és hadd mondjam el azt, hogy szerintem az internetes világ tovább fog fejlődni. Jelenleg az elkereskedelemben csak az európai polgárok 6%-a vesz részt úgy, hogy határon túl vásárol. Remélem, hogy a jövőben, amikor felnőnek a internetet könnyen kezelő polgárok, ez már nem lesz akadály, és bárhonnan beszerzik azt a terméket, ami érdekli őket Európán belül. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy megvalósuljanak a gyakorlatban is a jogszabályok, és persze mindennek megvannak a költségei is, sőt, humán tőkeigényük is. Amikor korábbi biztosi tárcámon dolgoztam, ezeket a kérdéseket is vizsgáltam, és láttam, hogy nagyon sok tagállam nem úgy valósította meg a jogszabályokat, ahogy kellett volna. Ilyenkor kezdődik a vita, az egyeztetés, ami évekig tarthat, mielőtt még amíg az utolsó ö, tagállam és bíróság elé áll, aki nem felel meg a jogszabályoknak. Éppen ezért ö, elég rossz a hírnevem, ugyanis én nyomon követtem azt, hogy melyik tagállamok tartották be a jogszabályok ö, megvalósítását. Azt hiszem, hogy ezek az európai szakpolitika pilléreit képzi, képezik, és igenis bíróság elé citáltam a tagállamokat. Ami pedig Schwab úr narancsos kérdését illeti, röviden, rövidesen válaszolok erre majd. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Most is, mint máskor is, nagyon világosan fogalmazott, eh, látható, hogy ért az összes témájához, és nekünk az nem gond, hogyha a tagállamok nem szeretik önt, hogyha bevasalja rajtuk a jogszabályokat, de nagyon örülök annak, hogy eljön ide hozzánk. Köszönöm, és most is, máskor is szívesen látjuk itt a szakbizottságon belül, és tudom, hogy a képviselők majd bombázzák a kérdéseikkel. Köszönöm. Good. Um, right, let's move on. I'm haladjunk. Elég nagy teremben vagyok, úgyhogy Redding asszonynak elég nagy utat kell megtenni a kiáratig. Jensen asszony is siet. Most a 2004 évi költségvetésről fogunk beszélni, általános költségvetésről. A parlament előadója Jensen asszony, fölvázolja a helyzetet. Ugye arra várunk, hogy a frakciók kinevezzék az előadókat, úgyhogy megkérem majd utána Schwaburat és a kollégáit, hogy szólaljanak fel ezzel kapcsolatban. Meg látjuk, hogy ki szeretne hozzászólni. Addig pedig arra kérem Jensen asszonyt, hogy vázolja fel a jelenlegi helyzetet. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Igen, a 2014-es költségvetésről próbálok már gondolatokat összehozni. Ugye egyelőre még nincs meg a több éves költségvetési keret véglegesedése, és ezért konkrétumokkal nem tudunk operálni. Nagyon izgalmas ez a repülés navigátor nélkül. A következő plenáriusunkon március 13-án el fogunk fogadni egy szöveget, amely a februári csúcs találkozóra reagál, és a több éves költségvetésre, amelyben várhatóan az állásfoglalásban tehát benne lesz a tárgyalási keret lényege, az ír elnökségnek adandó tárgyalási mandátum és függetlenül a konkrét számokról való tárgyalástól az éves költségvetésről szóló vitáktól nekünk is el kell kezdeni a munkát, nagyon sok mindenről kell döntenünk. Az ír elnökségnek az volt a gondja, hogy velünk április 22-e előtt nem tudják elkezdeni a tárgyalást, így aztán várhatóan júliusig nem is lesz semmilyen megalapodása a több éves költségvetésről. A bizottság, mi következik most? A bizottság május közepére várhatóan alkot majd új szöveget, amelyben persze várhatóan magának a bizottságnak az ajánlásai, javaslatai lesznek benne, ezeket nagyjából ismerjük, és ezekkel már eddig is foglalkoztunk, de maga bizottság leszögezte, hogy az államfők ülései, menetközön ülései még módosíthatják az ő javaslatukat is a 2014-es költségvetésre vonatkozóan. Akkor már majd többet tudunk. Miért vagyok itt ma tehát? Azért, mert március 19-én nem hivatalos háromoldal egyeztetés lesz a parlament, bizottság és a tanács között, és ennek a témája főleg az lesz, hogy hogyan tárgyaljunk majd az éves költségvetésekről, miközben a több éves elfogadása még várat magára. Ugye a Lisszaboni szerződés három éve alatt általában az volt a gyakorlat, hogy a tanács a nőnap környékén uh, utolsó utáni pillanatban uh, kezd el tárgyalni, és akkor viszont hirtelen állásfoglalást várt tőlünk. Ezt próbáljuk most egy kicsit uh, lelassítani, felgyorsítani egyszerre, hogy legyen időnk a részletekről elgondolkodni. Ahhoz azonban, hogy így is ha ez megvalósulna, mi érdemben tudjunk hozzászólni a vitához. Jó lenne, hogyha velem az egyes szakbizottságok illetékesei is folyamatosan egyeztetnének, hogy tudjuk, hogy melyek a mi szakbizottságai prioritásai. A költségvetésben elfogad, a költségvetési bizottságban elfogadtunk néhány iránymutatást, ez is napirendre kerül a jövő heti plenárison. Ezekben az iránymutatásokban a parlament azt kéri, hogy a kifizetések területén történjen főleg változás, hiszen a több éves pénzügyi keret kapcsán ezt nyomták meg nagyon, és hogy jobban a fiatalok munkanélküliségének megoldására és a növekedésre helyeződjön a hangsúly de a további részleteket majd hát akkor írásban mondom a kollégáknak. A tanács is kiadott ilyen belső iránymutatást, ott főleg ezekben arról van szó, hogy nehéz a gazdasági helyzet, nem szabad több pénzt költeni, de növekedésre is szükség van. Én szeretném a kollégák véleményét hallani erről. Tudom, hogy a mi bizottságunk a kis és középméretű vállalkozások ügyét tartja fontosnak a tenté hálózatokat, és az belül is a kommunikációs hálózatokat, és a fogyasztó védelmet. Illetve az ehhezekhez köthető kísérleti projekteket, előkészítő intézkedéseket. Vannak a fogyasztóvédelem területén ilyenek, de ezekről és szeretném hallani a kollégák véleményét. Még mielőtt odaülünk a tárgyaló asztalhoz. Az előkészítő intézkedésekről, kísérleti projektek, projektekről. Ez ugye májusban lesz. Schwab úr most mondta, hogy a mi bizottságunk úgynevezett olcsó bizottság, tehát mi nem követelünk általában óriási pénzeket, ez esélyt is ad nekünk, mert a legtöbb költségvetési tárgyalási eredményt a kis tétele kapcsán lehet elérni, ezért nem mindegy, hogy majd mit közvetíznek felém a kollégák. Nem biztos, hogy a olcsó a megfelelő szó, de talán, hogy a forrásokra nincsen túl nagy, nincsenek magas elképzeléseik, de fontosnak tartjuk a minőséget, tehát az érték a lényeg. Schwab úr azt hiszem ő magát jelölte meg, mint néppárti előadó a 2014-i négyes évre, ugye jól gondolom? András következik tehát, és utána a többi frakció, hogyha hozzá kíván szólni, kérem mondják el, hogy kit neveztek ki árnyék jelentős tevőnek. Tessék. Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék először is tisztázni. Az egyik dolog az az, hogy a német jó áru szót, vagy azt valószínűleg rosszul fordították, ugyanis olcsónak semmiképpen sem nevezem az egységes piaci munkát, úgyhogy én mindenképpen a jó áru vagy eh, megfelelő árérték arányú munkának fordítanám ezt, úgyhogy én mindenképpen eh, szeretném ezt eh, szimpátiám jelöl helyesbíteni. Másodszorban sem én magamat nem tekintem önjelölt előadónak, sem más nem jelölt engem, hanem egy, egyfajta közvetítő vagyok, ugyanis a néppárti frakcióban szervezési okokból eddig még nem sikerült előadót kineveznünk, úgyhogy ennek kapcsán kérem a megértésüket. Ugyanakkor a néppárti frakció nevében három lényeges pontot szeretnék elmondani a Jensen asszony állásfoglalásával kapcsolatban. Általában a rendelkezésre álló döntési javaslat az nagyon általános jellegű, és volt már szó arról, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások még ugye nem zárultak le. Úgyhogy minden, amit most elmondható, az gyakorlatilag átmenetének tekintendő. Másodszorban kifejezetten üdvözöljük az európai szemesztert és az európai költségvetésnek azt a lehetőségét, hogy pozitívan befolyásolja a 22-es cikke alapján az európai szemeszter menetét. Ennek során megpróbálunk mindenképpen katalizátor szerepet játszani az európai költségvetés eszközével a, úgy a nemzeti, mint a regionális az európai szinten, különösen arra tekintetre az európai szemeszternek rendkívüli jelentősége. Harmadsorban pedig szeretném elmondani, hogy vannak bizonyos prioritásaink, amelyekről Jensen asszony is szólt már, először is, és mindenek előtt szeretnénk megvizsgálni, hogy az elmúlt években a elmúlt költségvetések keretében a forrásoknak az elosztása és a tudásnak a megosztása az egyes nemzeti piaci felügyeleti szervek között hogyan történt meg, hogyan működött az adatátadás, az információáramlás, és szeretnénk mindenképpen ragaszkodni ahhoz, hogy más egységes piaci kormányzási eszközzel a koordinációt azt növeljük. Az egységes piaci fórumot mindenképpen finanszírozni kívánjuk és fent kívánjuk tartani, és szeretnénk, hogyha az európai fogyasztóvédelmi központok eh, azon a szinten maradnának, eh, amelyeken jelenleg is vannak. És végső soron az a fontos mindenek előtt, hogy a, eh, például a piacfelügyeleti jogszabályalkotás, az egységes piaci kormányzással kapcsolatos jogszabályalkotás, és ez, ennek a két jelentésnek a végrehajtása, a COSME és a és az alternatív vitarendezési fórumnak a finanszírozása, ez hogyan fog alakulni. Ezek számunkra a szakbizottság számára prioritások kérdések, úgyhogy a jelentéstevőt mindenképpen arra szeretném kérni, hogy az ezzel kapcsolatos megfontolásainkat is vegye figyelembe, és nyilvánvalóan szeretném kérni a szakbizottságbeli kollégákat is ezek támogatására. Köszönöm szépen. Well, very good. Well, that's... Köszönöm. Nagyon jó volt mint, ez, mint háttérinformáció. Többi frakció felé fordulok. Úgy látom, hogy ezen csapás irányjal kapcsolatban nincs ellenvetés, ami a hozzáadott értéket illeti. Ez nagyon fontos olyan területeken, mint különböző tájékoztatási programok a fogyasztóknak, most ezek, ezen a területeken igazi európai, megfelelő európai portálra van szükség, amit a tagállamok is használhatnak. hogyha valamilyen jogszabályt alkotunk, akkor az eredmény, a kívánt eredmény eléréséhez egy ilyen portál felállítása is segíthet, és így mindenképpen értékarányos a befektetésünk. Jensen asszony, ezzel kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban, ütemtervel kapcsolatban kívánne mondani, mondani valamit? Igen. Valóban, amiről beszélünk, az mind általánosság egyelőre. A konkrétumokra akkor térhetünk rá, amikor megvan az MFF, és hogyha megvan a bizottság javaslata, akkor ezt meg tudjuk vizsgálni, és hát akkor tudunk arra reagálni, hogy hogyan szeretnénk ezt megváltoztatni. Várom a szakbizottsággal a jó együttműködés. Köszönöm. Jövő héten akár el is fogadhatják a költségvetés, majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a kollégák. Tudom, hogy sok másik bizottsággal is kell egyeztetni a kolléganőnek. Eh, ha úr meg majd átadja a stafétát valakinek a frakcióján belül, akkor majd azzal együtt kell ezt egyeztetnie. Lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. Nagyon sokféle témával foglalkozunk ma délután. Ez egy vélemény, a belső energiapiac működő képes tételével kapcsolatban. Egy kommunikációra, egy nyilatkozatra való válasz ez, amelyet a bizottság múlt novemberben adott ki. és akik követték a bizottságunk munkáját, azok tudják, hogy több éve foglalkozunk az energiapiacon belül a fogyasztók jogaival. Hát, Carrera de Campes asszony bizonyára sok érdemlegeset tud majd nekünk mondani ebben a vonatkozásában, hogy a belső piac elveit, szabályait hogyan lehet végrehajtani ezen ágazaton belül. Karel de Campos professzor, professzor úr, ennek a témának az előadója, Schwab úr és Mendez úr kapnak még majd szót. Még más árnyék előadó, ha van, akkor lesz, és majd jó magam is mondanék erről valamit, és a bizottságtól is van itt képviselőnk, ugye? Vagy nem? Ha megérkezik időközben az Európai Bizottság képviselőjének és megadjuk a szót, akkor Karajda Kampasz asszonyt hallgatjuk. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy hangsúlyozom, mennyire fontos ez a szöveg. Számos akadálya van annak, hogy a belső piac maradéktalanul megvalósuljon. A harmadik energiacsomag megvalósítása is probléma. Itt fizikai akadályokról van szó, nagyon sok olyan tagállam van, amely még hosszú ideig nem tud ehhez csatlakozni. Aztán sokszor megvan a jogi lehetősége ennek, de a tagállami hálózat üzemeltetők nem teszik meg ezt a lépést, sokszor a tagállami hálózati üzemeltetők döntése ez, sőt az is elképzelhető, hogy alacsonyabb árat kínálnak harmadik, máshonnan származó energiáért. Mindenképpen meg kéne ezt valósítani mi hamarabb, és nagyon várom a különböző elképzeléseket ezzel kapcsolatban. Fontosnak tartom, hogy a harmadik energia csomagot mi hamarabb megvalósítsuk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tulajdoni jogokat szétválasszuk, az üzemeltetés, tulajdon és a tulajdonlás között el kell érni azt, hogy lehető legtöbb hálózat működtetőt elérjünk, a piac torzító hatást le kell csökkenteni, és mindent meg kell tenni azért, hogy a lehető legnyitottabb legyen a piac. A ö, szabályozott árak kérdésével is foglalkozni kell, illetve azzal, hogy jelenleg nem túlságosan nagy mértékben támogatjuk a megújuló energiaforrásokat, és beszélni kell mindenképpen az atomenergia ö, okozta problémákkal. Tehát igazi verseny szabályokra van szükség, anélkül, hogy eltorzítanánk a versenyt. Ilyen típusú intézkedések lehetővé tennék, hogy bizonyos piacok összeolvadjanak, illetve hogy az energiában megvalósuljon a határon átnyúló kereskedelem, és ez mindenképpen pozitívan érinteni a fogyasztókat is. Ami a különböző struktúra, különböző infrastruktúrák kérdését illeti tagállami szinten, várjuk, hogy a várjuk azt, hogy a különböző fizikai akadályok megszűnjenek, hiszen jelenleg bizonyos régiók energiaszigeteken eh, helyezkednek el, tehát el vannak zárva Európa többi részéről, részétől. A Connecting Europe Facility esetében elmondhatjuk azt, hogy az energia rész finanszírozását felére csökkentették. Sajnálatos módon ez lelassulhatja azt a folyamatot, hogy megvalósuljon Európában az energia összeköttetés, illetve hogy meglegyen a ö, ellátás biztonsága növekedni fog az energia szükséglet, éppen ezért el kell érni azt, hogy működjön le a belső piac, és a fogyasztók érdekeit szolgálja függetlenül az, attól, hogy ezek magánfogyasztók vagy ipari fogyasztók. Fontosnak tartom azt, hogy mindenki szabadon megválaszthassa a ö, szolgáltatóját, és el kell érni azt, hogy megfelelő lehetőségei legyenek, választási lehetőségei legyenek a vásárlóknak. A sokkal alacsonyabb sokkal alacsonyabb jelenleg az, az elektromos áram nagykereskedelmi ára, mint amit a fogyasztók fizetnek ért. Aztán ott vannak a különböző illetékek, adók, amelyek terhelik még a fogyasztók energiaszámláját. Szerintem túlságosan magasak ezek. Természetesen nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni ezt a helyzetet, de fokozatos cserére, változásra van szükség. Tájékoztatni kell az európai fogyasztókat arról, hogy az új piacon milyen új lehetőségek vannak. Intelligens hálózatokra van szükség, ezeket föl kell, ezeknek a lehetőséget fel kell tárni, illetve meg kell vizsgálni azt is, hogy mikro előáll, energia előállítóként hogyan léphetnek be a rendszerbe az európai fogyasztók fogyasztóvédelemre is szükség van, a ö, szolgáltatókkal való viszonyban fontosnak tartom azt is, hogy csoportosan tudjanak a különböző fogyasztók, tehát egy fogyasztói csoport kollektíven tudjon fellépni a szolgáltatóval szemben, és így akár előnyösebb szerződést is aláírhatnak. Nemrégiben például Portugáliában egy 250 ezres fogyasztói csoport szerveződött meg egy és gyakorlatilag egy liciten, licitet kényszerítette ki, öt különböző energia céggel, cégtől kértek ajánlatot, hogy ki kiadja meg számuk, ki kínálja meg számukra a legjobb ajánlatot. Elnök, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon konkrétan fogalmazott, a kollégák nyilván reagálnak majd ezekre a felvetésekre. Schwab úr. Következik, aztán Kreuzmann úr, Ruders, Ruders asszony is itt van. Talán ő is árnyékjelentéstevő, Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most tényleg az a helyzet, hogy árnyék előadóként lépek fel a néppárti frakció nevében, úgyhogy üdvözlöm azt, amit Korájra de Campos kolléga már elmondott, elmondtál. Carrera Campos professzort már más területekről is ismerem, úgyhogy meg vagyok győződve arról, hogy az együttműködés vele mindenképpen kifogástalan és érdemi kérdésekre korlátozódó lesz. Az itt vitatárgyat képezi, képező bizottsági közlemény azt a kérdést teszi föl, hogy hogyan néz ki a működő egységes energiapiac Európában, és, és a második egységes piaci jogszabálycsomagnak a 12 ismérve hogyan érvényesül ebben az energia piacon, a belső energiapiacon mindenképpen példaértéken láthatjuk azt, hogy mennyire nehéz a hálózati piacokon a tagállamok közötti határoknak a lebontása feltétlenül üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság eh, szerződés, szerződésszegési eljárás folytat azon tagállamokkal szemben, akik a harmadik energiapiaci jogszabálycsomagot még nem teljesen vagy nem eh, megfelelően eh, hajtották végre. Ugyanis a teljes körű és megfelelő végrehajtása ennek a csomagnak az vezetne, hogy az egységes piac sokkal jobban működik. Reding asszony 2,3 milliárdos eurós értékről beszélt évente, amikor az adatvédelmi előírások végrehajtásáról van szó. Mindenképpen, hogy hasonló nagyságrendekről beszélhetünk az energiapiac esetén is, úgyhogy a irányítással kapcsolatos jelentésben ezt meg fogjuk említeni. Másodszorban üdvözlöm a bizottsági bejelentést, hogy a versenyjogi előírásokat az energiaszektorban aktívan kívánják végrehajtatni, ugyanis Európa számára itt nem az a fontos, hogy túl sok itt nem, nem az a problémája Európának, hogy túl, túl sok a piacnak a hatalma, hanem az, hogy nagyon kevéssé érvényesülnek a szabadpiaci mechanizmusok, és nem úgy működnek az egyes tagállamokban, hogy a polgárok számára a költségek szempontjából és az energiabiztonság ellátása szempontjából ez kívánatos lenne. A koncesszióknak a kiadása a az Európai Unió szerződések alapelveivel összhangban, és a szekundárjog alapelveivel összhangban. Nyilván kevésbé aggályos és problémás, mint más területeken. A IMCO szakbizottság is egyeztetett a koncesziós irányelvről, és fölmerül a kérdés, hogy az úgynevezett szabályozott tarifák e, esetében mi a helyzet. Vannak olyan tagállamok, talán nem sokan, de mégiscsak vannak, akik továbbra is egységes tarifákat alkalmaznak, amelyeket nem kell versenykírás tárgyává tenni itt továbbra is azt láthatjuk, hogy ez az exkluzív jog, ez összeegyeztethető a szerződéssel, tehát az integrált piac szempontjából mégiscsak föl kell tennünk a kérdés, hogy meddig létezhetnek ilyen exkluzív jogok. Ami pedig a fogyasztóvédelmet illeti, itt röviden fogom a szót, én üdvözlöm a bizottságnak azt a javaslatát, hogy eh, a fontos fogyasztóvédelmi témákban folytassunk konzultációt, például az áraknak az összehasonlítása, az árképzésnek az áttekinthetőség, az elszámolásoknak a megfelelősége. Ezek azok a témák többek között, amelyek a fogyasztók számára, különösen a határmenti régiókban problémát jelentenek, ugyanis még nincsen továbbra sem határokon átívelő energiaellátás. A legjobb gyakorlatoknak a kicserélése ugyanakkor számomra még mindez ideig nem megfelelő. Az Európai Bizottság véleményem szerint ezen a területen a tapasztalatok alapján a legjobb gyakorlatok gyakorlatok feltérképezése alapján mindenképpen konkrét javaslatokkal kell, hogy előálljon. Sajnos ideig még nem jutottak el, úgyhogy néhány eh, pontot említve itt most hol le is zárnám a hozzászólásomat. Uh, uh, Értem. Ezek mind releváns és valid megjegyzések voltak. Mielőtt Kreuzmann úrnak adok szót, Bérel úrnak Bérel üdvözlöm a piaci főigazgatóságtól. Kérem, hogy szóljon hozzánk néhány szót, mielőtt az árnyék előadók, miután az árnyék előadókat meghallgattuk. Korojcman úr. Microphone, I think. Excuse me. a Binnenmarktausschuss hat... Az IMCO szakbizottságnak nagyon fontos feladata van, hogyha sikerülne egy integrált európai egységes energiapiacot létrehoznunk, akkor ebből nem csak a gazdaságnak lennének nagy előnyei, hanem a fogyasztóknak is mindenek előtt. Korályra Kampos kolléga elmondta már, hogy a fogyasztók szenvedik el az egységes piacnak a hiányát ebben az esetben, hiszen ők maguk is képesek lehetnének eh, energiatermelésre, és akkor nem lennek függőek a helyzetükben az energiállátás tekintetében a, fogy- a szolgáltatóktól. Úgyhogy meg kell állapítanunk újra és újra, hogy a legkülönbözőbb tagállamok eh, különböző energiatermelési koncepciókkal rendelkeznek. Most Németország a megújuló energiaforrásokra próbál építeni, Franciaország továbbra is eh, az atomenergiára épít. Itt egy egységes európai piacon mindenképpen megtakarításokat lehetne elérni, úgyhogy fontos számomra, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy egy egységes európai energiapiac kialakuljon. Angolul folytatnám tekintettel arra, hogy az illetékes kolléga, Manders kolléga való elmondott nekem egy-két dolgot, amit a nevében kell, hogy elmondjak ebben a kérdésben mindenképpen nagyon sok a tennivaló, a biztonságos, versenyképes és környezetbarát energiaellátást támogatnám. Az össze a belső energiapiac kapcsolódását is fontosnak, fontosnak tartom, csak jó összekapcsolódással lehet a megfelelő versenyképességet elérni. Az infrastruktúrát is mindenképpen fejleszteni kell, tehát frissíteni kell, modernizálni, és a, le, a meglévő lehetőségeket jobban kell felhasználni. Innovatív megközelítésre van szükség. Ezen túlmenően különböző tagállamok elszigetelt helyzetét meg kell szüntetni. Mengasz úr úgy véli, hogy 2014-ig eh, meg kell valósítani a belső energiapiacot. Tremendous. Köszönjük, Franzman úr. Mendez úr, előtte Rüle asszony. Rövid leszek. Először is köszönöm az előadónak, hogy a jó helyre elhelyezte a jó hangsúlyokat. Különösen örülök annak, hogy a decentralizált energia ö, ö, szolgáltatás a saját ö, magánenergia szolgáltatással most összhangba kerül, és erről végre stratégia van kibontakozóban, hogy össze lehessen kötni a kis és nagy termelőket és felhasználókat. Ehhez persze új feltételeket és új biztonsági szabályokat kell majd bevezetni, de erről szó van a szövegben, és ez jó. Schwab úrnak gratulálok, hogy belső piaci szempontból és fogyasztóvédelmi szempontból jól kiegészíti Kampasz úr javaslatát, és általában véve így szakbizottságunk méltó módon ö, járul hozzá a témához. Most saját megjegyzésem következnek, mondja az elnök, ha megengedik. A berlini konferencián részt vettem múlt hétvégén, és magam is felszólaltam. Német kollégák tudják, hogy a német energiapolitika nagyon érdekes átalakuló fázisban van. Az energiaminiszter asszonyal is beszéltem. Nos, most maradjunk a fogyasztó védelménél az ágazaton belül. A legnagyobb kihívás jelenleg az, a bizottság anyagában is benne van ez, hogy nincs likviditás az energiapiacon. Mivel a piacok nem egyformán és nem teljes körül liberalizáltak, ezért sok helyütt nagy monopóliumok vagy állami cégek határozzák meg a piacot, és így a kicsiknek eleve minden lehetőségtől kicsik elesnek. Tehát olyan versenyképes piacot kéne kitalálni, amelyen belül például egy fogyasztó ö, szabadon választhasson meg tényleg, hogyha ő ö, megújuló energiaforrásból származó energiát kíván akar vásárolni. A bizottság javaslata, idézem, a tagállamokkal szembeni jogsértési eljáráson van, amelyek nem hartják végre a harmadik energiacsomagot. De hát ez még egy hosszú folyamat. Rülászony is említette le is írta, hogy a megfelelő piaci ösztönzők megfogalmazása az energia tárolási kapacitások kiépítésére lé, pusztába kiáltott szó, hogyha ennek a beruházási befektetési hátteréhez nem adunk valamilyen jogi lehetőséget. Tehát az ösztönzőket egymással összhangban egyszerre kell megfogalmazni. És az interkonnekciók, a, a kölcsönös átjárhatóság az energiatermelők és szolgáltatók és ö, között, ugye legyen az energia az víz alapú vízenergia, vagy szélenergia, vagy egyéb, ö, biztos, hogy nem lesz mind ott helyben, ahol a fogyasztó ezeket igénybe venné. Tehát óriási beruházások kellenek nem csak a kitermelés területén, hanem a szállítás, eljuttatási technikák területén is. Addig a piac nem ad mindenkinek választási lehetőséget, amíg nincsenek meg ezek a beruházások. Ez persze, ezzel a beruházókat lehetne ösztönözni, tehát nyilvánvalóan van egy ilyen beruházási elmaradás, csak ott van persze az árplafon is, ami meg visszariasztja a költséges beruházásokat végrehajtani egyébként hajlandó cégeket. Aztán ott van még az emissziókereskedelmi rendszer, amelyet megint nem egyformán hajtanak végre a tagállamok, és itt is meg kéne teremteni az egyenlő esélyeket a versenyzők között. Tehát ezért van szükség csomagra és stratégiára, mert az egyik terület nélkül nem működik a másik, és a tagállamok egyik tagállam nélkül nem működhet a dolog a másikban sem, tehát itt még bőven van tennivaló. Ez azt is jelenti a mi részünkről, hogyha lehet, akkor legalább a fogyasztókat ráhangoljuk arra, hogy ilyesmi lehetséges lenne elvileg. Valamit a kezükbe adjunk. Tehát párhuzamosan sok reformot kell végrehajtani. Körde Kampasz nyilván, kollégám nyilván foglalkozott ezekkel is. Bérer úr, kívánna még valamit hozzáfűzni, illetve felvilágosítani most akkor minket arról, hogy a bizottság energiaügyi főigazgatósága mit gondol ezekről a kérdésekről. Kollégáim is megjöttek időközben. A belső energiapiac szempontjából nagyon fontos a kommunikáció, az együttműködés egy, egy más között, és ha vannak és vannak közös céljaink, egy valós energiapiac megteremtése, akkor össze kell fognunk. Right, okay, well we shall look forward to working with you as well. Mi is örömmel működünk önökkel együtt, ez nem gond. Koreira Kampasz úr tájékoztatta minket a dátumokról? Sim, eh, Sr. Presidente, muito obrigado. <clears throat> Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, nem igazán hallottam igazi véleménykülönbséget itt a mai délután során az elmúlt években, az elmúlt hónapokban a tenekkel kapcsolatban nagy volt itt a forrongás, és szerintem ennek volt is értelme, nem csak a végeredmény szempontjából, amit remélem meg szavaznak majd vagy jövő héten, vagy jövő hónapban, hanem azért is, mert új ötleteket hallottunk, új elképzeléseket, és felgyorsítottuk a szabálysértési eljárásokat azon tagállamokkal kapcsolatban, amelyek a harmadik energia csomagot még nem emelték át jogszabály rendszerükbe, tehát nem valósították meg. A szakbizottságon belül nagyon komoly felelősségünk van, nem mi vagyunk az illetékes felelős bizottság, de a szerepünk így is nagyon fontos, hiszen a második belső piaci belső piaci rendtartásnak része ez a jogszabály is. Ahogy András Schwab említette, a piac működése, mint olyan nagyon fontos. Annak ellenére, hogy nagyon közel lehet egymáshoz két település, amelyet egy országhatár választ el, az árak eltérhetnek, aztán ott vannak azok a tagállamok, ahol, amelyek egyfajta energia szigeten helyezkednek el. Itt az illetékes hatóságnak is nagyon fontos a szerepe, meg az ellátóknak, szolgáltatóknak is. Aztán vannak olyan tagállamok, ahol a tulajdonjogok, illetve különböző jogviszonyok szétválasztása nem valósult még meg teljes mértékben, és van olyan is, vannak olyan esetek is, ahol egész egyszerűen túlságosan magasak az energiárak, és valószínűleg a helyzet még fokozódik az elmúlt év, évtizedben. Mindenképpen föl kell újítani az energiahálózatot, hiszen elavult az energiahálózat, foglalkozni kell az atom energia kérdésével is, Nagyot változott az elmúlt időszakban a közvélemény, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban valószínűleg a valószínűleg több lesz a változás az elmúlt tíz évben, az elkövetkező tíz évben, mint az elmúlt fél évszázadban. Aztán felmerül annak a kérdése is, hogy ezeket a megújuló energiaforrásokat hogyan lehet integrálni az energiahálózatba. Ez valószínűleg majd csökkenti az energiaárakat a fogyasztó szempontjából mindezt mindezt azt hiszem, hogy zöggenőmentesen kéne megtenni, hogy, ez, hogy ebből lehető legtöbbet profitáljanak a fogyasztók. Az intelligens hálózatok kérdése, hát nem hiszem, hogy 2014-ig ezt meg lehetne oldani, ez nagyon szép elképzelés, nem hiszem, hogy megvalósul. Az energiatenek, Szerintem az, ez erről, az erről szóló dokumentumot el kellett volna fogadni feb- februárban, most már március írunk, azt abban sem vagyok biztos, hogy jövő héten ezt elfogadjuk. Tehát vannak itt előre nem, láthat, előre nem látott akadályok is. Ennek úr említette az imént a berlini konferenciát, szemináriumot. illetve említette, hogy a konferencián egyértelmű volt, hogy az ösztönz, ösztönzők hiányáról is volt szó, a Connecting Europe-ról, a hálózatok elavultságáról, a energia tárolásáról, 9 milliárdról, ez már 5 milliárdra csökkent, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt az összeget a lehetőleg hatékonyabban használjuk fel. Tehát át kell alakítani a piacot, mégpedig szabványosításon keresztül, olyan mechanizmusokon keresztül, amelyek az országokon belüli és kívüli hálózat és a nemzetközi hálózatok összekapcsolódását is eredményezheti. Ennek a kérdésnek egyébként én voltam korábban jelentéstevője. A belső energiapiac kérdése hihetetlen eset tanulmány lesz majd, és ez mindannyiunk számára kihívást jelent. Hiszen, hogyha ezt elrontjuk, akkor az emberek ezután igen szkeptikusak lesznek a belső piac előnyeivel kapcsolatban. Viszont, hogyha jól végezzük a munkánkat, akkor lehet, hogy egész Európa optim, optimistább lesz. Tehát igazi szimbólum az energiapiac. Gyakorlati szempontból is fontos ez. Azt hiszem, hogy nagy komoly esélyünk van arra, hogy a piacot alakítsuk. Említett az ütemterv kérdését, elnök úr, az az elképzelés, hogy hogy március 19-ig kell mindent leadni fordításra, aztán április 11-én fogjuk ezt itt megbeszélni a szakbizottságon belül, április 25-ig lehet benyújtani a módosításokat valószínűleg ezt gond nélkül tudjuk teljesíteni. Elnök, köszönöm szépen. Igen. Május 29-ig muszáj elfogadni ezt, mert a, az ITRE május 30-án szavaz, úgyhogy mindenképpen meg kell lenni a mi véleményünknek az előtt, hogy az illetékes bizottság erről szavazza. Valóban nagyon fontos eleme ez a egységes piacról szóló második rendeletnek, és ez fontosabb fogyasztók számára is. Köszönöm. Jó, akkor ezzel lezártuk az igazi szakmai munkát. Viszont van még egy napirendű pontunk, ami ezután az összes ülésünkön szerepel majd a, te, a harmadik, a háromoldalú tárgyalások állásáról hallgatunk most meg tájékoztatót. Aki a legutóbbi ülésen itt volt, tudja, hogy a jelentéstevők mandátumot kaptak tárgyalások megnyitásáról, de van még két olyan dosszié, ahol folyik már a tárgyalás. Sajnos nem minden jelentéstevő van itt, de Rojtov asszony nevében és Lögri asszony nevében majd én számolok be a helyzetállásáról. És hogyha bárki kérdést kíván föltenni, akkor ezt meghallgatjuk. Remélem ez jó módja annak, hogy mindenkit folyamatosan tájékoztassunk a tárgyalások állásáról, hiszen mindig fölmerül az átláthatóság kérdése a parlament és a tanács közötti kapcsolatban. Ezt a, ezt a kérdést, erről a kérdésről zárt ülésen belül itt a tárgyalás zártülésen belül föl, ö, beszélünk. Az első tárgyalás az LF, e, NLF csomag. Itt alapvetően szakmai jellegű kérdésekről van szó, piaci felügyelet és egyéb témákban. A végrehajtás és a a javaslatok hatékonysága a téma. Rojtov asszony ennek a kérdésnek az előadója felelőse kilenc külön irányelvvel foglalkozik, és van néhány konkrét elem is mindezekben. December 5-én volt háromoldalú tárgyalás. Nagyon-nagyon részletes témák ezek. A tanácsi munkacsoportok és inkább a megfogalmazás részleteiben változtatják meg. Ezt a kérdést nem politikai szempontból kell leginkább megvizsgálni, hanem leginkább szakmai szempontból, tehát igazából szakmai munka folyik itt, ezt, ez általában nem látható a nagy közönség részére. A trialógus óta sok szakértői találkozó volt, sikerült megegyezni a tagállamokkal, a tanácson belül, hogy milyen munkamódszer mentén fogjunk eljárni. Tehát a Ciprus és az ír elnökség alatt is és folyt a munka, bizt, ugye, ugyanúgy, ahogy megváltozik a soros elnökség, megváltozik a e, triológus elnöksége is. A pirotechnikai irányelv be tartozik a légzsákok és a, és a biztonsági feszítők kérdése. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megmondani, hogy idén júliusig kell ezt a témát lezárni. Ezt próbálja elérni a tanács is és a bizottság is. Nos, lesz ezen a héten még egy három oldalú beszéd, párbeszéd március 6-án, két nap múlva. Aztán március 19-én lesz egy különülés erről, tehát a, csak a pirotechnikai ö, cikkek irányelvvel kapcsolatban, és április 11-én fogunk erről a kérdésről, ha minden jól megy, vizsgálni itt a belső piaci bizottságon belül, és májusban kerül ez a plenáris elé. Tehát van előrelépés ezzel kapcsolatban. Bárkinek van egy kérdése? Nem. A következő téma az én jelentésem, a szabadidős célú kézműves e, munka irányelvről van szó. Úgy döntöttünk a legutóbb, hogy e, nem terjük ezt a kérdést a plenáris elé, nagyon e, komoly vita folyt erről a tanácsban, és a hajógyártók kapcsolatban el kell azt mondanom, hogy nincs, igaz, nincs túl sűrű ülésrendjük, de sikerült azért valamit elérni. Vita ébresztő volt egyébként a hajó vita, volt a hajóépítőkkel folytatott tárgyalásunk, hiszen a különböző felhasználású hajókat kategorizálni kell. A hatás tanulmányokat folytató vagy készítő osztály nagyon sokat segít nekünk, és állandó kapcsolatban vannak a tanács munkacsoportjával. Megvárjuk a végeredményt. Alapvetően a legfontosabb változásokkal és a, leg, és a kis részletekkel kapcsolatban is megegyeztünk. Lesz még két szakértői ülés, március 6-án és 25-én, és reméljük, hogy aztán május, els, május elején lesz még egy háromoldalú párbeszéd, és addigra remélem meg tudunk egyezni mindezen fennmaradó kérdésekben. Kérdés? From me. Okay. Now I have a report from... Aztán itt van Lögri asszony beszámolója. Schwab úr felé fordulok. Ha, ha jól tudom, akkor önt is felhatalmazta Lögrip asszony, mert valószínűleg én, én már, az én hangomban már belefáradtak a többiek, de én ezt valóban nyomon követtem, mert én elnökölök itt, ugye? Nos, elmondanám akkor, hogy mi történt az első három oldalú párbeszéd alatt az Európai uniós vámkódexel kapcsolatban, ez egy átdolgozás. And, uh... Az úgynevezett recast csomag kapcsán, amely Agri asszonynak is feladata. Ugye múlt hónapban született meg a mandátum, de bonyodalmak adódtak a dosszié kapcsán, különösen azért, mert az időterv nagyon szoros a résztvevők számára. A jelentkezés vagy alkalmazás határidejét júniusra tűzték ki, ehhez ugye előtte kéne plenárisan megvitatni, úgyhogy nagyon intenzív munkára lesz szükség, ugyanakkor nagyon bonyolult dossziéről van szó. Múlt héten tartottunk egy eredményes háromoldalú egyeztetést, ahol minden intézmény elmondta első megjegyzéseit az anyagról, és ott megállapítottuk, megalapítottuk, hogy egyáltalán miben kell tárgyalnunk. Azért mondom, hogy komplex, bonyolult ügyről van szó, mert a rikásznak a lényege az, hogy a Lisszaboni szerződéssel kell összhangba hozni a jelenlegi szabályokat, és végrehajtási kompetenciákat kell delegált aktusokkal alsóbb szintekre ruházni. Erről szól majd a főszöveg, am, a tanács már dolgozik ezen régóta, és ez egy nagyon nagy elvi fő kihívás. Főleg ezért volt erről is szó, arról ugyanis, hogy valami keretet kéne először szabni, amelyen belül mozgunk, és a politikai prioritásokat ezen a kereten belül, de megfelelő módon szóhoz juttatjuk, és egységes ö, szempontokat alkalmazunk a joganyag újraírásakor, bizonyos alapelveket egyenként is és közösen is leszögeznek az intézmények, hogy aztán lehessen intézmény megállapodásnak is esélye. Az ideiglenes tárolás témájában, vámügyek vonatkozásában, ugye a technológiák, a technológiai kivételek, derogációk, tesztelések, munkaprogramok és átmeneti szabályok kérdése merül föl. Fontos gondolatokat fogalmaztak meg a résztvevők, a gazdasági szereplők előzetes kvalifikációval kapcsolatban. Ugye kik azok, akik a vám eljárásban preferált státusz kaphatnak, és kik azok, akik nem aztán foglalkoztunk, foglalkozni kell azzal is, hogy a termékek származása a vámszabályok tekintetében hogyan kerül megfogalmazásra, a tanácsban ez nagy gondokat okoz. Aztán egyes intézkedéseknek és információknak a határideiről is egyeztetni kell. Ezek apró technikai részletek, részben előre léptünk már. Legrips asszony összefoglalásából ugye az derül ki, hogy a tanács és a parlament hasonló célokat követnek, úgy tűnik, még hogyha másképp is fogalmazzák meg ezeket. Tehát ez inkább egy technikai egyeztetést eh, igényel a két intézmény között. Nem ugyanott szerepeltetjük azt, amit egyébként akarunk, és ugyanúgy akarunk. Tehát itt ez itt a jogszabályírók technikai együttműködését követeli. Ennek a munkának egy nagy része nem politikai vonatkozású, csak technikai, jogtechnikai természetű. De vannak olyan területek, ahol politikai természetűek a különbségek. Ezekről majd a három oldal egyeztetésen kell tárgyalni. Most még csak az időtervet vázoltuk föl. Leszögeztük, hogy az ír elnökség alatt forrásaink korlátozottsága és a témák egy részének titkossága miatt nem valószínű, hogy ez lezárul. Ugye a közbeszerzési dosszié is ide vág, tehát ahhoz, hogy minden témában megegyezzünk, ahhoz valószínűleg több időre lesz szükség. Van-e bárkinek kérdése? Schwab úr. No, Mrs. Ruder was there as well. Mrs. Ruder. you... asszony. Egy megjegyzésem lenne, egy támogató megjegyzés. Támogatom azt ugyanis, hogy ahhoz, hogy jó munkát végezzünk, oda kell figyelnünk, hogy az idő terv jó legyen. Egyes frakcióknak, a kisebbeknek különösen gondot okozhat az, hogy részt vegyenek számos technikai egyeztetésen. Erre is kérem, hogy gondoljanak a munka minősége szempontjából. Good. Anybody got any other points? Bárkinek más mondandója, bármiről? Akkor köszönöm szépen. Köszönöm, hogy részt vettek az ülésen. Következő ülésünk március 20-án lesz. Egész napos ülés, és aztán más, a március 21-én szintén egész napos ülés. Mindenkit arra kérek, tudom, hogy nincs itt sok képviselő, de a frakciók felé fordulok, és a koordinátorok felé, megpróbálják azt elérni, hogy csütörtök délután is sokan legyenek itt. Előfordult már többször is, hogy csütörtök délután viszonylag kevés volt a képviselő. Most egyértelmű, hogy mikor lesz a következő ülésünk. Tudom, hogy az emberek szívesen hazautaznak csütörtökön minél hamarabb, de ott van a hétfő, meg a kedd azon a héten, hiszen szerda, dél, szerda reggel kezdünk. Azt hiszem, hogy magasabb sebességre kell kapcsolni. Általában kedden déltől csütörtök délig dolgoztunk, ezt már nem tudjuk megtenni tolmácsolási megszorítások miatt. Nem egyszerű tehát azt elérni, hogy csütörtök délután itt képviselők is, a képviselők is itt legyenek, illetve a jelentéstevők is. Kérem, kérem a koordinátorokat, hogy próbálják meg rávenni arra a képviselőket, hogy látogassanak el az ülésre. Holnap lesz a koordinátori ülés, 3-tól 6-ig. Egy, egy stratégiát kéne kialakítani azzal kapcsolatban, hogy a ciklus végéig milyen politikai kezdeményezéseket teszünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönet a munkatársaknak, tolmácsoknak, és március 20-án találkozunk.